Tisztelt kollégáim, akkor elkezdjük a szavazást. Az első napirendi pont, amiről szavazni fogunk, a négyes, a magánszektor és a fejlesztés témájában írt véleménytervezet. Die Anträge sind entsprechend a módosító indítványokat a határidő előtt beadták, és ezt az eljárási szabályzatnak megfelelően regisztráltuk. E, egy sor szavazásra kerül ma sor, ezek közül néhány bonyolult lesz. Kérem szépen, hogy lelkesen e, vegyenek részt. Szeretném először is letesztelni a szavazókártyákat illetve ezzel kapcsolatban a jelenlétet. Úgyhogy kérem szépen, hogy most akkor mindenki bármelyik gombot nyomja meg. Megnyitom a szavazást. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Tehát 41-en vagyunk. Ez szokásos szakbizottsági létszám. Mindenkinek itt van tehát, uh, ha jól értem, a szavazókártyája, ezért mindenki jogosult a szavazásra. Először tehát akkor a kettes módosítóról szavazunk mellette. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. Hármas módosító. Mellette? ellene, tartózkodás, elutasítva. Négyes, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hármas, tizenhatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 18-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Hármas módos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Huszasnak az utolsó része, kiegészítő, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 23-as utolsó részéről is kiegészítésként mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 26 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 27-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 33-as módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 38-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 39 mellette ellene tartózkodás elutasítva 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva 43 mellette ellene, tartózkodás, elfogadva, el, elutasítva, javítja magát az elnök, 46 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 49 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 50 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 51 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 52 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 55 mellette. Elnézést, ez kiesett. Ötvennyolcas jön. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. Hetes kompromisszum mellette? Ellene? Tartózkodás? elfogadva. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 75-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. És akkor most a módosított dokumentum javaslatot elektronikus szavazásra bocsátom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Now it's working. Huh? Oh. Most működik, ugye? Akkor még egyszer ellenőrizzük le. Még egyszer megnyitom a szavazást a módosított jogszabályt tervezetről. Lezárom. 36 igennel nagy többséggel elfogadtuk, gratulálunk a jelentéstevőnek. Damit kommen wir zur Tagesordnung. Következő az ötös napi rendi pont. A klóninggal kapcsolatos véleményről fogunk szavazni. Először is hatos módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva blokk egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Ezt elektronikusan ellenőrizzük le, jó? Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást tehát akkor kérem, hogy mindenki jól láthatóan emelje a kezét. Kettes blokk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hármas blokk kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 40-es módosító kiesik, a 48-as is. Akkor az 51-es jön, mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 52-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. A következő a preambulum bekezdések része, a 12-es módosító mellette Elnézést. E- egy, egy szóbeli módosító elkerült a figyelmemet. Az ötös cikkről van szó, szóbeli módosító, egyes számú. Ezzel nem vannak ellenszavazatok? Hogyha nem, akkor szavazunk róla. Tehát egyes szóbeli módosító mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Akkor most következnek a preambulum bekezdések, először a 12-es módosító mellette. Ellene? Tartózkodás? Elfogadva. Négyes kompromisszum mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadva. Szóbeli módosító a négyes számú. Ez ellen vannak ellenvetések? Ha nincsenek, akkor mellette ki van? Ellene. Tartózkodás elfogadva. És egy kettes számú szóbeli módosítónk is van. Ellenvetés? Nincs? Akkor mellette? Ellene. Tartózkodás Köszönöm. Elfogadva, és akkor most a teljes e, vélemény módosított formájában elektronikusan szavazunk róla. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 34 igen szavazattal elfogadtuk ezt a véleményt is. Gratulálunk a vélemény készítőjének. Dann kommen wir zur Abstimmung. a szavazás következik. Az EU kereskedelmi és befektetési politikájának külső hatásai a közmagán kezdeményezésekre az EU-n kívüli országokban. A kettes kompromisszumról szavazunk. Ki van mellette? Ellene? tartózkodás, elfogadtuk. 56-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 58-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, tehát az 58-asról szavazunk. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Most az IMKO 8-asról. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk? Hármas kompromisszum mellette? Ellene? tartózkodás elfogadtuk. 63-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 64-es mellette ellene ellene tartózkodás Elutasítottuk. Imkó hetes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Deve 11-es módosító mellette. Elnézést, okafogyottá vált, mert a hármas kompromisszumot elfogadtuk. Akkor a négyes kompromisszum következik mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 70-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 71-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ötös kompromisszum mellette ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 76-os mellette ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 77-es mellette ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 78-as mellette Rendben. Elnézést. 77-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 78-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Imkó 5-ös. Kiegészítésként mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Imkon négyes, két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, ellenőrizzük, második rész, imkon négyes második része szavazunk, Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Deve hetes módosító, fogyott. Hatos kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 82-es mellette. ellene tartózkodást elutasítottuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodást elfogadtuk. nyolcas módosító mellette ellene tartózkodást elfogadtuk. 89-es. Mellene? Mellette? Ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. 90-es. Mellette? Ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. 91 mellette? Ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. Déve egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Deve 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 97-es mellette ellene Ezt ellenőrizzük, mert mindenki nem emelte fel a kezét. Tehát 97-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 22 szavazattal. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Inkó 15-ös kiegészítésként mellette, ellene, akkor még egyszer. Imkó 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 15-ös kompromisszum, elnézést, 10-es kompromisszum javítja meg az elnök mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Imkó 14-es? Nem. 110-es módosító mellette, ellene. Akkor még egyszer. 110-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 111-es módosító. Mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Imkó 14-es. Mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Deve 14 mellette? Elnézést. Ez okafogyottá vált a tízes kompromisszum miatt. Akkor tizenegyes kompromisszumnál járunk mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Száz mellette. Ellene tartózkodás Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 117-esről. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 118-as mellette. Ellene Tisztelt kollégák! Akkor még egyszer elektronikus szavazás nélkül kérném. 118-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 12-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 121 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 123-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 124-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, preambulumpontok 22-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 24-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. A 24-es módosítóról szavazunk. Lezártam a szavazást. Elutasítottuk. 25-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Imko egyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Imko kilenc mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 30-as két részben szavazunk. Első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Harmincegyes mellette, Nem, a 29-es nem fogadtuk el. Tehát, tehát 31-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Imkó 2-es mellette. Há, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 32-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 33 mellette. Ellene. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 34-es. Szóbeli módosítóval ellene van -e valaki, aki felszólalna nincs, akkor ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Imkó 3-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 38. Két részben. Első részről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 39 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 40-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 41-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 42 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 43 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 44 mellette, ellene ellenőrizzük. 44-esről szavazunk elektronikusan. Megjöttem a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 45-ös. Mellette? Ellene? Tartózkodást. Elutasítottuk. 40 hetes mellette, ellene, tartózkodást elutasítottuk, 48 mellette, ellene, tartózkodást elutasítottuk, 49 mellette, ellene, tartózkodást elutasítottuk, 50-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 51-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 52-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 53-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Kilences mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Deve blokk 2345-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Deve 6-9-10-es blokk, mellette ellene ellenőrizzük. A Deve 6-9-10-es blokk, Meg, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A Deve 12-13-as blokkja mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálunk!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 Good. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Tisztelt kollégáim! Következő szavazás a TTIP-ről szóló jelentésről fog szólni. Janik. Monsieur le Président, chers collègues. Elnök úr, tisztelt kollégák! Röviden beszélnék arról, hogy annak ellenére, hogy tegnap délig határoztuk meg a határidejét a módosítók benyújtásának és a kompromisszumok benyújtásának, amit bizonyos frakciók teljes mértékben figyelmen kívül hagytak. Az elnök kompromisszumára is gondolok itt, de arról most többet beszélnék, hogy a szavazólista 50-es kompromisszumát hova is rakjuk az anyagba. Az 50-es kompromisszum foglalkozik az ISDS-szel. A szabály a parlamentben egyértelmű szerintem, miszerint azon módosítókról szavazunk először, amelyek a legmesszebb állnak az eredeti szövegtől, amelyet az előadó javasol. A jelenlegi helyzet teljesen abszurd. Ugyanis úgy tűnik, hogy a szavazólista a szavazások sorrendje az egyes kompromisszumokkal kapcsolatban, amely az 50-es kompromisszumra vonatkozik, alapvetően azért ö, történt úgy, hogy a mai szavazást úgy igazítsák, ahogy az nekik jó, nem pedig a szabályokat betartván. Ezért tehát az 50-es kompromisszum, az EFDD, GUE, zöldek, szerintem erről kellene legelsőként szavaznunk a mai napon. Ähm, als äh, Ausschussvorsitzender bizottsági elnökként azt kell neked mondanom, Jánik, hogy a, azt hiszem a 170-es cikk az eljárási szabályzatban nagyon világosan kimondja, hogy azokról a módosítókról kell először szavazni, amelyek legmesszebb menőben, menőkig módosítják az eredeti szöveget és talán emlékszel, hogy az eredeti szövegben arról van szó, hogy a TTIP ne, nem, nem hasznos az ISDS szempontjából, és ezért ez a bizonyos módosi, erről a bizonyos módosítról az, az eredeti szöveg előtt fogunk szavazni. Tehát, ha jól értem, akkor az elnök által javasolt és az előadó által javasolt szöveg és a mai szöveg, amely a leginkább eltér az elnök előadó által a tárgyalások elején javasolt szövegtől. Tehát a kérésünk az, hogy az első kompromisszum, amelyet javasolnak, a Rokol szavazat alapján történjen az 50 áról. Név szerinti szavazást kérünk az 50 áról. Már régen az erre vonatkozó határidő szintén lejárt. Helmut. Helmut. De még hogyha a határidő le is járt volna, akkor is szeretnénk kérni egy személy, személy szerinti szavazást, mert ma adták csak be a elnök. Természetesen 12 előtt nyújtották be, viszont a szavazás, szavazólista elkészítése után Úgyhogy erre vonatkozólag nagyon világosak a szabályok, hogy hogyha a módosító, vagy hogyha a határa, határidő után kérvényeznek népszerinti szavazást, akkor a szakbizottsági tagoknak egy negyedének eh, egyet kell ezzel értenie. Tehát megkérdezem, hogy ki van, 11 e, emberre van szükség, tehát szeretném kérdezni, hogy a név szerinti szavazás az 50-essel kapcsolatban, hogy erre ki szavazna? Ki az, aki támogatja? Végén asszony. A végleges szavazólistát 1242 48-kor osztották ki, ugye? Jól tudom? Először a benyújtási, a módosítók benyújtási határidejéről volt szó, ez 12 óra volt. Sajnos a szavazólista elkészítése nagyon sok időt vett igénybe, és és én is kettőig maradtam a parlamentben annak érdekében, hogy mindent megszervezzünk. nyilván különleges helyzet volt a tárgyalások miatt. Tehát az a javaslat, hogy az 50-essel kapcsolatban név szerinti szavazás történjen. Ki az, aki támogatja ezt a javaslatot? Az 50A-val kapcsolatban népszerinti szavazás javaslata ki támogatja? tízet látok egyelőre, tíz támogatót, akkor viszont ez azt jelenti, hogy nem érjük el a megkövetelt szavazatot, de elektronikusan ellenőrizzük le a biztonság kedvéért. Megnyitom a szavazást. 50-es A melletti, 50-es Áról szóló név szerinti szavazást kitámogatja. Lezárom a szavazást. Megvan a 11. Akkor tehát megváltoztatjuk a döntést, és az 50-es ával kapcsolatban név szerinti szavazást fogunk tartani. Dann darf ich noch einmal daran erinnern, dass... Akkor még arra emlékeztetnék, hogy megkíséreltem befogadó módon eljárni, hat tárgyalást tartottunk az árnyékjelentéstevőkkel, és három menet volt azokkal a bizottságokkal, akik véleményt alkottak, véleményt készítettek a jelentéshez, ugye 13, 13 ilyen bizottság volt, úgyhogy igazán széles képet tudtunk alkotni arról, hogy az Európai Parlamentben mi a hozzáállás a TTIP-el kapcsolatban teljesen bizonyos vagyok abban, hogy az állásfoglalás most a lehető legszélesebb alapon megtörtént, és, min, és a lehető legszélesebb körét alkalmaztuk, hogy az, az szakértőknek is annak érdekében, hogy az Európai Unió és az Atlanti óceán másik oldalán lévő partnerünk közötti tárgyalásokról nyilatkozhassunk. Tehát nagyon inkluzív és átlátható folyamat végeredményeként tudunk ma ta, szavazást tartani erről az anyagról. Hét részből áll a szavazólista, de szokás szerint akkor először a cikkekről szavazunk, a bekezdésekről az első résszel, a 13-as kompromisszumos módosító az első, ki szavaz mellette? Ellene? Tartózkodások elfogadva. A következő 252 mellette ellene tartózkodás elutasítva 253 mellette ellene tartózkodás elutasítva 254 mellette ellene tartózkodás elutasítva 14-es kompromisszum mellette ellene, tartózkodás, elfogadva. Kettő as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 270 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 278 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tizenhat B kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 289 mellette, ez egy nyelvi kiegészítés, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 291 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük le, jó. 291-es módosító, elektronikus ellenőrzés, megnyitom a szavazást. Lezárom. Állj. 42-en szavaztak, nem? Az előbb 42-t láttam. Oké, okay, rendben van, minden rendben. Tehát elutasítva. 294 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 298 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, és 300 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Következik a második számú szavazási lista rész, 301-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. es módosító, nem, ellenez, ellenezés, csak 310-es mellette. Ellene. Ellenőrizzük le. 310-es módosító. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. Elutasítva. 312 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 315 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 18-as kompromisszumos módosító mellette ellene, tartózkodás, elfogadva. Háromszázhuszonöt mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 329 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 3.30 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 3.32 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 338 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 23-as kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 345 mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 346 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 347 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 351 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 20-as kompromisszum mellette, ellene, Ezt le kell ellenőrizzük. 20-as kompromisszum. Meg, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor ezzel a 20-as B kompromisszum okafogyottá válik következő, amiről szavazunk. A 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 381-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 384 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 386 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Következő a 23B kompromisszum mellette. Ellene. Ellene? Nem? Ellenszavazat van-e? Egy. Jó. Tartózkodás. Nagyon nagy többséggel elfogadtuk, tehát a 23B-t. Kiváló. 421 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 423 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 424 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 425 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 426 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 24-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 24B mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 437-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 440 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 441 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 442 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. elfogadva. ös modosító, libe 1b mellette, Ellene? Ezt ellenőrizzük le. 455-ös módosító. Elektronikus ellenőrzés. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 456-os két részben. Első rész mellette. E, ellene tartózkodás, ellenőrizzük le 456-os első része, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész. Második rész okafogyottá válik. 26-os kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 466 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás egyhangulag elfogadtuk. Nagyon jó. Köszönöm, mi a baj? Négyszáznyolcvankettő mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. 483 mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. 485 mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. 28-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 29-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A FED 6-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Harmincas kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 510-es mellette, ellene, Tartózkodás elfogadva. Tessé? 510-es volt. Ellenőrizzük le? Jó. 510-es elektronikusan leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Én hiszek a szememnek, én is így láttam. 512 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 514 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kiesik, akkor a 31-es kompromisszum következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 528-as két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk leellenőrizzük. 528-as, második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötszázharminc hatos, szintén két részben. Első rész mellette, Ellene. Tartózkodás elfogadva. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. És most következik a hármas számú szavazólista. 539-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 540 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 562 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 563 mellette, elle, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 564 mellette, ellene, mhm. gondolom elfogadtuk, de ellenőrizzük. 564-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 566 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 33-as kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 200, nem, elnézést, javítja magát az elnök. 569. Kiegészítés, erről lehet szavaznunk. Ki van mellette? 569. Ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. 576-os mellette ellene elutasítottuk. Ötszáznyolcvan mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 581 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 583 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 584 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 585 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 586 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 587 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Most pedig 34-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 599 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 600 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 601 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 35-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 609 mellette ellene tartózkodás Elutasítottuk. 36-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Igen. Most akkor a 617-es következik a Libe egyeshez hasonlít, de erre még visszatérünk, tehát mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk 618 mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Most a négyes részhez értünk. 620-as mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 621 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 37-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 628 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 629 mellette, ellene, tartózkodás azt hiszem, hogy elutasítottuk. Igen. Ellenőrizzük? Jó. 629-est. Szerintem elutasítottuk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igaz? Csak emeljék fel a kezüket. 38 A kompromisszum. Bárki szeretne mondani ezzel kapcsolatban valamit? Azt hittem, hogy Göbels képviselő akart, hogy valamit a képviselők akartak ezzel kapcsolatban mondani. A kérelmező EPP-ECR. Nem, elnézést. A listánkon ez helyes, elnézést, valamilyen kommunikációs probléma lehetett. A 38A-ban az EPP visszavonta a támogatását ezen kompromisszumnak, és ezt teljesen rendesen tájékoztattuk erről mindenkit. Tehát a 38A kompromisszum, tehát csak az ECR és az ALDE részéről készült. Sorry, Chairman. Uh... Mari? Elnézést, elnök úr. Bizonyára a konfúzió része ez, de úgy gondolom, hogy az egyensúly azt kívánja, hogy most a 38-asnál legyünk. Mi ezt? Én ezt visszavontam az én listámról, és nem tudom, hogy mi történt. Most szavaztunk róla? Vagy megszavazzunk? Mert akkor, akkor szavazunk 38-áról mellette. 38-áról szavazunk. El, mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk. Akkor jön a 38-as kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. 38-as. Erről szavazunk most. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatszázharminckettő. Mellette? Ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. 644-es okafogyott. Akkor jön a 14-es kompromisszum mellette, ellene, a 40-es kompromisszumos tartózkodás elfogadtuk. 657 mellette. Ó, elnézést, Mericsie. Technikai ellenőrzést kérnék, mert a 655, 644-es, mivel a 600 642-est elutasítottuk, ezért a 644-esről kellene most szavazni. Köszönöm. Ja, ja. Excuse me, totally. Elnézést, teljesen igaza van. 642-est elutasítottuk, tehát a 644-esről szavaznunk kell. Mellette? Ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. 643 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 645 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük? 645-öst ellenőrizzük. Megnyitom a... Hm? A 643-ast akartad ellenőrizni? Jó, hát ellenőrző testületé válunk. 643-asról elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most akkor a 645-ösről megnyitom a szavazást elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 646 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. A 40-es kompromisszumról szavazunk, mellette. Igen, jó, már jó, de aztán közben így egy kicsi sorrend lehet, hogy megváltoztatta volna a dolgokat, tehát akkor 40-es kompromisszumról még egyszer szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most tehát jön a 657-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 41-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 665 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 42-es kompromisszum. Eredetileg a 42B is, ezzel egybevontuk, mellette ellene tart, ö, egy ellenszavazat tartózkodás, akkor elfogadtuk. 677-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 679 okafogyott, 43-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, most pedig a 693-as két részben, első részről mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 678 okafogyott, 694 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 44-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 700 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 701-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 45-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. ös kiegészítésként mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 708 mellette ellene ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 7-es 108-asról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 46-os kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 716 mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk 717 mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk 718 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 47-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 729 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 730 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 48-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 49-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 748 mellette ellene tartózkodást elutasítottuk. 50A kompromisszum. Igen. Igen, név szerinti szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 29 szavazattal elfogadtuk. így sok módosító okafogyottá válik, és az 51-es kompromisszumnál járunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Nyolcszázhetes mellette, ellene tartoz, tartózkodás, elutasítottuk 808 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 810 mellette, ellene, ellenőrizzük, 810-est ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 811 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 813 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 51B kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig az ötös lista következik, de valamit kihagytam, ezt még meg kell szavaznunk, vagyis hogy szavaznunk kell róla. Igen, elnézést kérek, különböző listáink vannak, ezt itt tisztáznunk kell, ki kell javítanunk. Egy módosítót kihagytam. Ezt így nem szabad különösen, hogy szocialista módosítóról van szó. 803-as. A 803-ast szeretném, hogyha most erről szavaznánk. Különböző megközelítések voltak itt, úgyhogy szavazzunk róla. 803-asról mellette, a 803-asról beszélünk mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. És még valami kimaradt? 814-es, Proust, mellette. 814. Ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. 816-os mellette. Proust, a módosító megfogalmazója szeretné, hogyha a 814-esről elektronikusan szavaznánk. 814-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. a 816-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Akkor most következik az ötös számú szavazólista. Először 823-as módosítóról szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 52-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 53-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás egyhangulag elfogadtuk. Wow! 845 mellette ellene, tartózkodás, elfogadva. 846 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 848 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 847 mellette, 847 mellette, ellene, tartoz, ellenőrizzük le a 847-es módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 851 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 54-es kompromisszum mellette, ellene, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most jön az 55-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő a 863-as, mellette, ellene, tartózkodás, el, elutasítottuk. 56-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 57-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 871-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 875-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 876 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 877-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 878-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 879 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Arra azt javasolták, hogy esetleg blogban lehetne szavazni a következőkről. Valaki ennek, van, akinek van ellenvetése? Jó, 882 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 883 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 884 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 885 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 886 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 887 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 888 8 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 889 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 890 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 891 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 892 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 893 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 894 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 895 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 896 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 897 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 898 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. A következő tehát akkor a hatos szavazólista. a szakbizottságos véle, szakbizottságok véleményéről ugye már az elején is mondtuk, hogy minél többet szerettünk volna beemelni a kompromisszumos módosítókba ezekből a véleményekből, és emiatt egy sor pont ki fog esni de van olyan hely, ahol majd külön kiegészítésként fogunk szavazni, és ezért van szükségünk erre a listára. Tehát először a FET egy, két részben. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Második rész kiesik, igen. Igen, ezt akartam mondani. Második rész kiesik. Mert a 13-as kompromisszum lefedi. És azt el is fogadtuk. Akkor most jön a... Na, deve 5. Tehát elutasítást javaslok mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A következő az Econ I lesz. Erről beszéltünk még, arról, hogy a 24B-nek kiegészítésként tekinthetjük, mellette kiszavaz, ellene? Ezt le kéne ellenőrizni, tehát ekon I, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Ample 3. Itt is úgy gondolom, igen, tehát erről szavazunk mellette, ellene kitartózkodik, elutasítva. Következő az Ample hatos utolsó része lesz, amiről külön kell szavaznunk mégpedig az a nemrég elfogadott 38-as kompromisszumhoz tett kiegészítésként. Mellette ki van? Ellene? Tartózkodás? Én úgy gondolom elfogadtuk, de szeretném, ha inkább leellenőriznénk. Empl 6-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, nem fogadtuk el. Embl hetes mellette, mell ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Következő az MV módosítói. Egy MV egyes mellette ellene, tartózkodás elutasítva, NV2 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, NV3 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, NV4 mellette, még egyszer NV4 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, NV5 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, NV6 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, MV7 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, NV8 mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük le, tehát az MV8-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Aztán MB9 mellette. Ellene. Ezt is ellenőrizzük le. MV9-es elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. MV10 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, NV11 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Aztán jön az MV B preambulum bekezdése, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk NVC mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, NVE mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, NVF mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, NVH mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, NVI mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, NVJ e mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, MIK mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, NBL mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, MBO mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, NVP mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, NVQ mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, NVR mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, NVS mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, NVT mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, U mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, V mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, W mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, X mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Y mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Z mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, AA mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, AB mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, AC mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, A, D, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, A, E mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, A, F mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, A, G mellette, ellene, nincs senki ellene, A, G mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, AH mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, AI. Hmm. AI <laughs> mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, AJ mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, AK mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, AL mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, AM mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, AN mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, NV1 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Akkor most az NV4 jön, és emlékeztetnék arra, hogy volt erről egy vita, hogy ezt kiegészítésként vegyük-e a 32-es kompromisszumhoz, mert akkor most lehetőség van arra, hogy részenként szavazzunk ebben a témában. Tehát az MV4-es második részéről van szó mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrizzük lő? Le? Jó. MV4-es, második rész. Elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Oké, okay, következő. Ugyanezt, ugyanígy járunk el az MV5-nél, tehát a második részről szavazunk. Mellette ki van? ellene, tartózkodás, elfogadtuk. NV 7-es, kiegészítésképpen a 33-as kompromisszumos módosítóhoz, a második rész mellett ki van. Ellene. Ellenőrizzük le. MV7-es második rész szerintem elutasítottuk. Megnyitom a szavazást. Lezárom, mondja Alberto. Elutasítottuk. Akkor MV8-as kiegészítésként a 22-es kompromisszumhoz mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Envi tízes. Kiegészítésként mellette ki van? Ellene. Tartózkodás elutasítva. Következő MV13. Mellette. Ellene. Ezt le kell ellenőriznünk. Envi 13-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor a következő az itre, hármas. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Az ITRE 6-os a következő, amely a 18-as. Valaki szólni kíván? Elnézést kérek, az áll, hogy a következő részről külön fogunk szavazni, de mi az a pontos rész, amiről most szavazni fogunk? Felolvasná elnök úr? Mert a szavazólistán nem áll pontosan elnök. A listán ott kellene, hogy legyen. Sajnos az én listámon csak annyi van, hogy following párt. Tehát a bizottságot felszólítjuk arra, hogy egy kétoldalú safeguard záradékot építsen be annak érdekében, hogy az energia intenzíven és a szénát szivárgás által veszélyeztetett szektorok az EU-ban jobb helyzetbe kerüljenek, és e, ide tartozik a vegyi anyagok, a nyersanyagok és a vas acélipar, és megfelelő intézkedéseket kérünk ezzel kapcsolatban. Elnök, az én listámon ez így szépen fel van tüntetve. Szerintem ez nagyon okos javaslat. Jó. ittre hatos, második rész. Mellette. Ellene Á, ellenőrizzük le. Ittre hatos második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ittre 15 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ittre 16 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Következő az Imkó é, e, I. Két részben fogunk erről szavazni. Első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Következő. Agri. Preambulum bekezdéshez. A. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Agri C mellette, ellene, tart. ezt ellenőrizzük le, Agri C, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Következő. Agri. F mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akri I mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Agri M mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Következő az Agri R, ha ez így igaz, nem? Az Agri L, az elt visszavonták. Oké, okay az erről is szavaznunk kell, teljesen igaz, mert a 32-es nem szavaztuk meg. Tehát Agri el, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 18-ast elfogadtuk, tehát aki sem kiesik, akkor Agri R, kis R, Agri R, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Aztán Agri ú jönne, de azt hiszem ez okafogyottá válik, mert az MV 13-ast elfogadtuk. Igen, ez így is van. Kulturális bizottság módosítói következnek. Először az F preambulum bekezdéshez tett. Mellette ki van? Kult F. Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. Következő a kult kis E. Ellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük le. Kult kis E. Megnyitom a szavazást. Szavazást lezárom, elfogadtuk. Kult F, első rész mellette. Hm. Ellenőrizzük le ezt is. Kult kis F, első rész. Lezárom a szavazást elutasítottuk. Második rész, kult F, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, kult kis G mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük le, kult kis G, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kult H. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Következő a jogi bizottság módosító csomagja. Juri C. mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Juri kis N mellette. El, ellene, tartózkodás elfogadva. Juri Q kiesik, nem? Igen. Okafogyottá válik a Juri Q. Következő a libe. Libe három mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük le. Libe 3-as. El, el, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Libe A mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Libe C, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Libe kis A, azt elfogadtuk? Nézzük csak meg, hogy a Libáról szavaz, kell-e szavaznunk? A, akkor szavazunk róla. Libe kis A, mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. A következő 617-est elfogadtuk, azt hiszem azt sem. Akkor a Libe kis céről is szavazunk. Libe C mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. AFKO módosítói. AFKO A mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Akkor kis E6 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Afko E8 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Petíciós bizottság. Peti kettő mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Peti négy mellette. Ellene. Hm. Tartózkodás. Ellenőrizzük le. Peti négyes. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom elutasítottuk. Peti 5 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Peti 8 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Peti G mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. És Peti 14 mellette, ellene, tartózkodás, elutastva. So, jetzt kommen wir zur letzten Abstimmungs. Most az utolsó listához értünk. Itt a hivatkozásokról és preambulumpontokról van szó. Hármas kompromisszum mellette. Elnézést! A 43-as először mellette, 34-es először el, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom az 50-esről a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 52 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 53 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 57-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 58 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 59 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 60 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Elnézést ellenőrizzük, 60-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 61 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 62 mellette, ellene, még egyszer. 62. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 63. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 64. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 66-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Négyes módosító kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 76-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 69-es mellette Felhívnám a figyelmét a 78-as módosítóra, amely mellett az áll, hogy visszavonták, nem tudom, hogy miért, mert ezt nem tettük. A szabályozás aló, alá eső vám terhekről van itt szó az Európai Unión belül, erről szeretném, hogyha szavaznánk. Az én módosítomat visszavonták, ez egy nagyon komoly módosító volt, nem értem, hogy erről most miért kellene szavazni. Hogyha visszavonták, visszavonták. Elnök, tisztelt kollégák, kérem, maradjon mindenki nyugodt. A szakbizottság minden tagjának joga van ahhoz, hogy szóbeli módosítót nyújtson be. Tehát, hogyha Veleza úr most egy szóbeli módosítéket akarja benyújtani, azt megteheti, hogyha legalább hárman nem szólnak ellene. Feltételezem, hogy akkor szóbeli módosítékén nyújtja be, és kérem a szakbizottságot, kérdezem, hogy ki ellenzi ezt a szóbeli módosítót. Tehát a valezaféle módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor most pedig a 79-eshez értünk, mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk, 80-as mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 93-as mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. 93-ast ellenőrizzük. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 94-es mellette, ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 95-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 6-os kompromisszum mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 102-es mellette, ellene. Még egyszer ki van ellene? Ellene. 102-es. Tartózkodás, elutasítottuk. 103-as. Mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk 104 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk, hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, most pedig a 124-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 125 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 127 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 128 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 129 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 130 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 131 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 132 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 133 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 134 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 8-as kompromisszum mellette ellene még egyszer. Nyolcas kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás. El, elfogadtuk. 150. Akkor ez oka fogyott. Tehát 151 mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk 152 mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk 153 mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk 154 mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a 171-es következik. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 175 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 176 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 177 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, majd pedig 10, 10B kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 190 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 191 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 193 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 194 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 207-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 208 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 209 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 210 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 211 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk, 212 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 221 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk, 222 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 225 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 227 mellette, ellene, ezt ellenőrizzük. 229-essel ez ugyanaz, mind a kettőről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettőszázhuszonnyolc. 228 mellette. Nem. Igen, rendben, akkor a 228-as okafogyottá vált. 223 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 226 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 230 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 224 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 231 mellette, ellene, ezt ellenőrizzük. 231. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk, 232 két részben, első részről mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész Okafogyottá vált. Ellenőrizzük? Az első részt, 232 első részét ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük? Akkor a 232-nek a második részéről szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Mm. Hmm, értem, ez nem a rendes szavazási szabályzat, hanem mivel részenként szavazunk, ezért hogyha egyenlő szavazatot adtak le mellette és ellene, akkor elfogadjuk a részenkénti szavazás eredményét. Kicsit zavaros ez a szavazás. Valaki összekavarodott a szavazás során. Akkor még egyszer. Tehát 232-es módosító, amelynek a tárgya az, hogy kivel kell felvenni a tárgyalásokat, ki az illetékes. European Council kifejezést kellene törölni a szövegből. Ki ért ezzel egyet, tehát hogy a European Council nélkül álljon ez a szövegben? Hogyha valaki a European council együtt akkor plusszal szavazzon, hogyha ki akarja venni, akkor minusszal. Tehát ki akarja, hogy a European Council bemaradjon a szövegben, elektronikusan szavazunk, ezt, tehát aki benne tartja a szövegben, az plusszal szavazzon, aki ki akarja venni, az minusszal. Most lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most tehát a 233-as következik mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 234 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 235 mellette, ellenőrizzük, 235 megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk, 200 35-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Egyes hivatkozás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette ellene ellenőrizzük. Kettes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás, ezt is ellenőrizzük. Hármasról megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk, négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, ötös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, hatos mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, azt hiszem. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 15-ös mellette, ellene Tehát azt elfogadtuk, 17-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 17-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 18-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 19 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 20-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 22 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 23-24-es azonos mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 26, 25 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 26 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 27, 28, 29. Azonosak, mellette, ellene. Tehát ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 32. Ellene mellette, tartózkodás. Elutasítottuk. 33 mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. És most pedig a végső szavazás elektronikusan történik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 28-13 ellenében elfogadtuk. Köszönöm szépen. Ezzel lezárom a mai ülést.